Good afternoon. Let's kick off. Please. Jó napot kívánok mindenkinek. Egy kis csöndet kérnénk. Kérem maradjanak csöndben, és foglaljanak helyet. Kedves kollégák. Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. Micsoda hét van mögöttünk. Volt egy rendesülésünk hétfőn és kedden. Most pedig csütörtökön is van egy ülésünk, így a plenáris után, úgyhogy jobb, ha elkezdjük rögtön a munkát, és mindent megteszünk azért, hogy mi hamarabb elvégezzük a dolgunkat. Bizonyára nem felejtették el, hogy ma szavazni is fogunk. Úgyhogy jó lenne, ha mindenki meggyőződne arról, hogy itt van a szavazókártyája. Aki esetleg ott felejtette volna a plenáris teremben a szavazókártyáját, ezt kérem hívja fel az asszisztensét, hogy gyorsan fusson el érte. Then we move to point number one. Első napi rendi pont, a napi rend elfogadása. A hatos ponttal kapcsolatban van itt egy javaslat tájékoztatáshoz való jog a büntetőjárás során. Zippel asszony ennek a kérdésnek a jelentéstevője. Elhalasztanánk ezt a napirendi pontot a következő ülésünkre. Aztán ott van a hetes napirendi pont. By the Council of the relevant document. a Schengeni vívmányok rendelkezésének a bolgár köztársaságban és Romániában történt teljes körű alkalmazása. Nos, hát ma lesz a második eszmecsere ezzel kapcsolatban. A jelentés tervezetet azonnal közé tesszük, tesszük, mihelyst az információ rendelkezésünkre áll. Folytonosan jelezzük a tanácsnak, hogy mennyire fontos az, hogy hozzáférjünk a dokumentumhoz, másként nem tudunk dolgozni. A jelentéstevő beszámol arról, Koelja úr, hogy hogy is állunk, aztán a gyermekpornográfiáról és a gyermekek szexuális zaklatásáról fogunk eszmét cserélni, ez az orientatív szavazás lesz. Illetve Február 4 február 14-ére fogjuk ezt halasztani. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen senkinek ellenvetése, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A koordinátorok többsége úgy azt javasolta, hogy a mai koordinátorok ülését halasszuk el. Matters, a written procedure. Aztán sürgőségi kérdésekben pedig öm, pedig írásos eljáráshoz folyamodunk. A következő napi rendi pont, következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása, itt látják a felsorolást, ezt elfogadjuk. Most pedig dolgozzunk tartózkodási és munkavállalási engedélyirányú egységes kérelmek. Veronik Matyi jönnek a kérdésnek az előadója. Ugye itt egységes kérelmekről van szó, vagy egységes engedélyről, és a múlt ülésünkön úgy döntöttünk, hogy, hogy csak a jogalkotási szövegről fogunk szavazni, ami arról szól egész pontosan, hogy a plenáris elfogadja-e, vagy sem ezt a kérelmet. A foglalkoztatási bizottság és mi magunk közösen vagyunk ennek a kérdésnek az illetékesei, ez a 15-ös cikk értelmében történt így. Ők máshogy értelmezték az 56-os cikket, mint mi. Ezzel kapcsolatban vita alakult ki hétfő délután Így aztán a Foglalkoztatási Bizottság elnöke Buzek úrnak, a parlament elnökének továbbította kérelmünket, vagy kérésünket, melyben azt kérjük, hogy világosabban értelmezzék ezt a kérdést, tehát egy végleges értelmezést szeretnénk um, az RSI szabályzatot, és végül az AFKO foglal ebben állást. Az 56 per 3-as cikkről van itt szó. Minden attól függ, hogy hogyan alakul ez a kérelmünk, ennek a sorsa. Az eljárási szabályzat értelmében a, a két hónapos határidő előtt mindenképpen be kell nyújtanunk a plenárisra ezt a jelentést. Legalábbis erről szól ez a cikk. Most azt javaslom, hogy a 7-esről 16-osnak az első bekezdéséről szavazzunk, ahogy, mármint a bizottsági javaslatra gondolok, Morális úrnak ügyrendi kérdése van? Bárki szeretne ezt hozzászólni? Morális úr. Igen. Azzal kapcsolatban, hogy most szavaznánk, mindenkitől egy kis türelmet kérek. Az AFKO jogi szakértőinek tanács alapján azt mondhatom, hogy még nincs is kés ez a, ez a tanács, tehát csak jövő héten tudjuk ezt meg, hogy mi történik. Tudjuk, azt sem tudjuk egész pontosan, hogy ez a, ez a jogi, jogi tanács kötelezze minket valamire, vagy sem. Nem szeretnénk, hogyha az eljárással kapcsolatban itt vita lenne, szeretnénk, hogyha egységes szavazás lenne, Tehát ne szavazzunk az el, a vita elhalasztására, mielőtt megvan a jogi tanácsadás, vagy a jogtanács. Azt kérem tehát, hogy tartalmi vita ne legyen, illetve eljárási vita sem. azt kérném, hogy vita nélkül nagyon gyorsan kerüljön sor erre a, erre a szavazásra, és így járjunk tehát el. We have heard a proposal. Elnök, meghallgattuk a szocialisták koordinátorának javaslatát. Morális úr azt javasolta, hogy ne késlekedjünk, szavazzunk erről a kérdésről, ami nem más, mint egy arról szóló javaslat, hogy ezt halasszuk el. Tavares úr, úgy rendi kérdés? Okay, then, then we're gonna go for a vote on the proposal. Akkor javas, akkor szavazunk arról a javaslatról, hogy elhalasszuk -e ezt a kérdést. Legalábbis addig halasszuk el, amíg meg nem kapjuk a jogi véleményt. Említette itt az előbb Buzek úrnak írt levelet, illetve az AFKO szakértelmét, szakvéleményét. Mindenképpen értelmezni kell az 56-os cikk pontos jelentését. Arról szavazunk, hogy er, ezt a szavazást elhalasszuk-e, addig, amíg a jogi szakvélemény meg nem érkezik. Erről fogunk tehát most szavazni. Megnyitom a szavazást. You got problems? Any, any, eh, now you, you, you will be telling who, who's... Most mindjárt kiderül, hogy kinek nincs itt a kártyája, vagy ki nem működik. Lezárom a szavazást. You see, it's 19 plus. 19-en mellette, 30-an ellene. Kinek nem működött valamie? Egy plusz szavazat, egyéb eset nem volt, tehát akkor 20-30 arányban történt ez meg, akkor szavazás következik, a módosításokról szavazunk, ahogy erről megegyeztünk. Article 7. Hetes cikk, egyes bekezdés, megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 45 plus, be against. 45-en, mellette hárman ellene, elfogadtuk. 16 per 1-es cikk, megnyitom a szavazást. Apparently there is one plus. Úgy tűnik, hogy néppártiból egyel több szavazat érkezett. So, we get, the, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Most 46-an mellette, ketten ellenem, 47-en, mert Kesmen úrnak nincs itt a kártyája. Tehát 47-2 arányban elfogadtuk. I remind you that the new deadline Yes, I see. Moving to point number five. Ötös napirendi pont. Az ülegyomatok összehasonlítására irányuló nyúló Eurodac rendszer létrehozása. Ez egy átdolgozás. Tájékozódó szavazás lesz. Mindjárt szavazunk tehát az eurodakról. Makovei asszony ennek a jelentéstevője. Ez a tájékoztató szavazás mandátummal ruházza fel az előadót, a jelentéstevőt, hogy tárgyalásokat folytasson a tanácssal. No, I don't have it. Oh, okay. I don't have it. First amendment are proceeding to the vote. Akkor térjünk rá a szavazásra. Article uh, Amendment 5. Ötös módosítás. Megnyitom a szavazást. Yeah? No? Yes. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. No? We're gonna do it by hands, okay? Kész Készfeltartással fogunk szavazni. Mindenkinek megvan a szavazólistája? az Abstimmungslist. Everything okay? Thank you. Thank you. Okay. Amendment 29. 29-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Hatos módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hetes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette against ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tizenegyes, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tizenkettes, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 13 Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 31-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Úgy vélem, hogy ezt elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 34-es. That's not concerned the English version. 35. Erről nem szavazunk. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 36-os mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 37-es és 38, ezek azonosak. Együtt szavazunk róluk. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 39-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 43-as. Mellette. ellene tartózkodók elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös okafogyott lett, 46-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 47-es. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadók. Következnek a hivatkozások és preambulum bekezdések. Egyes mód mellette ellene tartózkodók elfogadók. Kettes mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Három mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ezzel a 25-ös oka fogyottá vált. Következik a hármas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 27-es oka fogyott lett. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 28 es oka fogyott lett. Most a jogalkotási állásfoglalás javaslat tervezett bekezdéséről szavazunk. A 20-as, 21-es módosítás azonosak. 22-es is mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 23-as és 24-est visszavonták. Úgyhogy a teljes szövegről szavazunk, annak módosított formájában mellette. Elektronikus szavazás következik, tehát gépi úton szavazunk hogy a jegyzőkönyv is benne legyen. Megnyitom a szavazást. Now closed. One. Lezárom a szavazást. Néppártiak megint egyel többen szavaztak. So, we see. The vote is closed. Lezárom tehát a szavazást. It's 44 favor, 3 against, 44-en mellette, 3-an ellene, 3 tartózkodó volt, elfogadtuk. Úgyhogy ez a tájékozódó szavazás eredménye, Makovai asszony. And point number six has been put. A hatos napi rendi pontot elhalasztottuk. Következik a hetes napi rendi pont. A segeri vívmányok rendelkezésének a bolgár köztársaságban és Romániában történő teljes körű alkalmazása. Meghallgatjuk előadónkat, elmondja, hogy hogyan is állnak a dolgok. Jó lenne, hogyha amíg a teremben tartózkodnának, addig csöndben lennének, így mondjuk dolgozni is tudnánk. Sőt, hamarabb elszabadulunk. Home. Gondoljanak a hazaútra, mert már csütörtök délután van. Koeljó úr. Tessék, öné a szó. Dear colleagues, dear colleagues, let's hear from... Ja, kedves kollégák, hallgassuk meg Koeljó urat. Tessék. Thank you so much. Köszönöm szépen, elnök úr. Felkértem a szolgálatokat, hogy valamennyi képviselőtársamnak juttassanak el egy rövid anyagot, amely a jelenlegi helyzetet vázolja. Romániában és Bulgáriában remélem, hogy megkapták, most osztják még a teremőrök. Egyszerű a helyzet, három dolgot kell elmondanom. Ami a gyors eljárást illeti, Köszönöm a kollégáknak, akik hozzájárultak a gyorsított eljárás kivételes alkalmazásához, ami ugye azt jelenti, hogy csak angol verzióval dolgoztunk, hogy ne kelljen várni a fordításokra, és így a parlament saját véleményét még a belügyi tanács előtt meg tudja fogalmazni, amely ugye február 24-25-én lesz. Amint azonban mindenki tudja már, a parlament nem kapta meg az kért anyagokat. Az előrehaladási jelentést Bulgária és Románia vonatkozásában, valamint azokat az ajánlásokat, amelyekből kiszűrhető lenne, hogy hol tart a végrehajtása ezeknek az ajánlásoknak ezekben a tagállamokban. Tudjuk továbbá, hogy a februári belügyi tanács nem fog döntést hozni egyelőre e két ország csatlakozásáról. A belügyi tanács napirendjén pusztán az szerepel, hogy vitát folytatnak a jelenlegi helyzetről. Vagyis nincs szükség most már a gyors eljárásra. Ezért innentől kezdve a normális eljárást javaslom, vagyis a fordítások elkészítetését valamennyi nyelvre. Másodszorban az anyagokhoz való hozzáférés ügyében a szerződések leszögezik, hogy az Európai Parlamentnek el kell jutatni minden olyan információt, amely ebben az eljárásban keletkezik és tudható. A bíróság döntése egyébként ezt megerősíti. Ön, López Aguilar elnök úr, a december 16-án elküldött levelében felkérte a tanácsot arra, hogy ezeket a jelentéseket küldje meg nekünk. A választ január 25-én, vagyis 40 nappal később kaptuk meg, amelyben az állt, hogy a kért anyagok az elnök számára betekinthetők, a politikai koordinátorok és a jelentés szerzője számára csupán. És egy zárt helyiségben, a tanács épületében lehet beletekinteni ezekbe. A levél semmilyen információt nem közöl a az anyagok tartalmáról, illetve az anyagok tartalmáról nekünk nyilvános ülésen tilos beszélni vagyis nem tudunk jelentést írni róla, erről a két országról, hogyha bár rendelkezésünkre jut az információ, azt nem használhatjuk föl nyilvános dokumentumokban. Alá szeretném húzni, hogy a tanács sokkal kevesebbet ad a parlamentnek ahhoz képest, ami már négy évvel ezelőtt is gyakorlat volt 2007-ben, amikor a véleményünket a Schengeni csatlakozás kapcsán kilenc országra vonatkozóan megfogalmazta, az akkor csatlakozó kilenc ország kapcsán. Tehát nem csak, hogy nem léptünk tovább, hanem visszaléptünk. A tanács kevesebb információt ad át nekünk, mint négy évvel ezelőtt. A Lisszaboni szerződés előtt, ugyebár. Ezt azért hangsúlyozom, mert ez elfogadhatatlan. A tanács úgy kezel minket, vagy hát, hogy mondjam, szóval még annyira sem vesz minket figyelembe, mint a Lisszaboni szerződés előtt. Tehát ezt ki kell kényszeríteni. 2007-ben, és erről írásos anyagom van, ezt osztották ki önöknek, vagy erről is szól ez a szöveg. A tanács a Libe Bizottság valamennyi tagjának lehetővé tette, hogy az Evolution Reportokba beletekintsen, a teljes körű szövegbe, a teljes szövegbe, és ezzel párhuzamosan, hangsúlyozom, párhuzamosan, tehát nem választható módon az ezen jelentésekből levont következtetésekbe is. Ezeket megküldték akkor nekünk. Harmadik megjegyzésem, elnök úr. A tanácsnak ezeket az anyagokat el kell jutatnia nekünk. El is fogják szerintem jutatni, de a, az árnyék jelentéstevőkkel, amikor leültünk, felmerült a kérdés. Ha a tanács mégsem tenne így, 2011-ben, akkor örökkön örökké várunk majd a shadow velem együtt úgy gondolják, hogy nem. Nem vagyunk hajlandók korlátlanul várni. Meg kell határoznunk egy határidőt, ameddig hajlandók vagyunk várni ezekre a jelentésekre, és ha ezeket nem kapjuk meg, vagy semmit nem kapunk e határidő lejárta után, akkor szerintem az a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy ha nem tudjuk értékelni a helyzetet, akkor nem tudunk véleményt alkotni érdemben. És ezzel lezárjuk a konzultációs eljárást, és nem mondhatja majd a tanács azt, hogy mivel ránk várnak, azért nem tudnak döntést hozni. Én azt javaslom, hogy legyen ez a dátum május másodika. Azt remélem, elnök úr, hogy e dátum előtt a tanács jobb belátásra tér, és eljutatja nekünk a Romániával, Bulgáriával kapcsolatos dokumentumokat, és lezárhatjuk pozitív módon a konzultációt. De ha mégsem így történne, akkor nem fogunk várni május másodika után egy percet sem, és úgy fogunk eljárni, ahogy a shadow jelentéstevőkkel javasoltuk. Elnök, köszönjük szépen, hogy vázolta a helyzetet a kolléga úr. Támogathat a, vagy számíthat a támogatósunkkal. Gondolom, hogy a LIBA, Liba bizottság, a titkárság, és persze én magam az elnök is mögött állunk az önök fellépésének, hiszen itt az Európai Parlament kompetenciájának korlátozásáról van szó. Először is Enzi úr kíván szólni. Mulțumesc și domnului raportor Coelho pentru extraordinara muncă pe care o de. Köszönöm szépen, én szeretnék köszönetet mondani Coelho úrnak. Hihetetlen munkát végzett. Mindent megtett azért, hogy ki kerüljünk a padhelyzetből, amiben egyébként a tanács hibájából kerültünk. Nagyon nehéz a helyzet, egyáltalán nem logikus, hogy ide jutottunk nem kéne erre sor kerülni. Kellett volna erre sor kerülni. A szocialisták nevében szeretném azt elmondani, hogy Koelyó úr stratégiát teljes mértékben támogatni tudjuk. Én magam forradalmár lélek vagyok, de azt gondolom, hogy ebben az esetben mindent meg kell tennünk, amit lehet. Azt nem engedhetjük a tanácsnak, hogy packázzon velünk. Meg kell találni azt, hogy hogyan lehet azt elérni, annak a módját meg kell tenni, hogyan lehet azt elérni, hogy a Lisszaboni szerződést a tanács is tiszteletben tartsa. Egyeztettem a jelentéstevővel, aki arról tájékoztatott, hogy a tanácsot nem cidelhatjuk a bíróság elé, de, a, de az elképzelhető, hogy az Európai Ombudsmanhoz forduljunk. Ami engem illet, szerintem nem hagyhatjuk, hogy a tanács ezt tegye velünk, ez mindenképpen rosszat tesz az Európai Parlamentnek. Marinescu úr következik. Nos, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek és a koordinátoroknak is, sőt az összes LIBE tagot köszönet illeti. Örülök annak, hogy ilyen rugalmasak voltak, és lehetővé tették azt, hogy a gyorsított eljárást alkalmazzuk. Így még a február 24-25-i tanácsi ülés előtt meg tudjuk fogalmazni a véleményünket. Múlt pénteken elmentünk egy er- erről szóló ülésre, és Romániával kapcsolatban elmondhatjuk azt, és ez azon az ülésen is kiderült, hogy Románia teljesítette a Schengeni csatlakozás technikai feltételeit. Románia azt kérte, hogy a tanács tegye közzé a dokumentumokat, hogy ezt el lehessen küldeni a parlamenthez, de a tanácsenek ellenáll, nem hajlandó közzé tenni ezen dokumentumokat. Véleményem szerint a tanács hozzáállása, illetve stratégia nem másból áll, mint hogy a döntést halogassák. Sokan kérték azt, hogy függesszék fel ezen, ezen dokumentumok titkosságát, és a korepernek csak a február 9-i ülésén szerepel ez, mint napirendi pont. Románia elküldi az összes hivatalos dokumentumot egyébként a parlamentnek. Nem ülhetünk tétlenül, ahogy ezt az előadó említette, nem várhatjuk meg azt, amíg a tanács hajlandó valamit lépni. Elképzelhető, hogy amikor a tanács ezt megteszi, addigra már túl késő lesz. Tehát az lenne a lényeg, hogy a szükséges információ eljusson a parlamenthez, hogy a parlament és a szakbizottságunk is a tények teljes ismeretében tudjon eljárni, illetve szavazni. Egyetlen dolgot még el szeretnék mondani. Nos, szeretném, hogyha e, hogyha ahogy késlekedik a tanács, úgy a, a különböző határidőket is módosítanák hogyha Románia és Bulgária zöld utat kap, akkor szerintem akár márciusban is szavazhat a parlament erről, a plenárison. Végezetül jelenleg tárgyalunk olyan jelentéseket itt a parlamentben, amelyek kapcsolódnak két miniszteri levélhez. Nos, ez egy nyilvános dokumentum, ami nagyon sok újság címoldalán szerepelt. Kérdezem, hogy ami így indul, annak az miért kerül ö, zárt ülésre, miért kell zárt teremben, a tanács épületében megnézni ezt? Ez történt, amikor a tanácsba látogattam. Mindenki ismeri ezt a, ezek, ezt a levelet, egész egyszerűen furcsának tartom ezt az eljárást. Világítsuk meg ezt a dolgot. Éber asszony. Köszönöm, elnök úr. Én voltam az ALDE shadowja jelentés kapcsán. Meg szeretném köszönni Carlosnak a munkáját először is. Nagyon komolyan dolgozott, világosan fogalmazott ma is, meg korábban is. A szöveg is jó. Szerintem amit lehetett rugalmasságban, azt ő ö, tanúsította, mind a tanácsi, mind a parlamenti vitákban. Én shadowként, tehát százszázalékosan mögé tudok állni annak, amit mondott. Két dolgot azonban meg kell különböztetnünk, két szintet ebben a vitában. Először is ugye az a kérdés, hogy mit csinálunk ezzel a konkrét dossziéval, a bolgár-román csatlakozás anyagával. Nyilván most már nincs szükség gyors eljárásra, hiszen a tanács nem dönt egyedülre. Véleményem szerint a május másodikai dátum ö, még annyiból jó, hogyha a plenáris végelőtt még dönteni tudunk, akkor, akkor ez elfogadható, tehát nincs hozzáfűzni valom. Más felül azonban a vitának a másik szintje elvi dolgokról szól, az intézményes és eljárásokról, parlament és tanács között. Két hete, talán tíz napja jártam Budapesten az Aldével, Orbán Viktor miniszter úrnak úrral, és találkoztunk, aki most ugye a tanács elnöke, és felvetettük neki ezt a problémát, és garantálta szóban, hogy értette, hiszen ő is 20 éve parlamenti képviselő a saját parlamentjében, hogy a képviselőknek hozzá kell férniük az anyagokhoz, hogyha szavazni akarnak. Ugyanakkor, amit a magyar képviselet adott válaszként, ez jóval kevesebb annál, mint amit a miniszterelnök úr megígért Dol úr is levelet írt ebben az ügyben Orbán úrnak, és mint hogy most már nincsen szükség gyorsított eljárásra, most annál inkább komolyan kell vennünk a vitát a tanácssal. Úgy tűnik, hogy a tanács elnököt állít, és a parlamenttel nem is tudom, minek tekintenek minket, gyakorlatilag semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak, szabályokat alkotnak nélkülünk. Ez így nem fair. A két intézmény közötti lojális együttműködés egy alapelv, és ezt be kell tartani. Tehát még egyszer kérjük majd Buzek elnök urat, hogy személyesen vagy levélben még egyszer vegye fel a kapcsolatot a tanácssal, és intézze el, hogy történjen valami, úgy, hogy ez számunkra fel. Yes, thank you, Mrs. Weber. I this was... Köszönöm szépen, Weber asszony. A koordinátorok is erre jutottak. Úgy látom, hogy egyre csak nyúlik a hozzászólni kiválók listája. Ugyanakkor azt látom, hogy mindenki ugyanúgy vélekedik erről. Tehát az Európai Parlamentet tiszteletben kell tartani, csak úgy, mint a szakbizottságunkat is és a képviselőket is, hiszen a képviselőknek kötelességüket kell teljesíteni, Intveld has now the floor. Intveld asszony következik. Chair, I'll be very brief. I concur with... Rövid leszek, elnök úr. Egyetértek az eddig elmondottakkal, és egyetértek a jelentés szerzőjét által javasolt eljárással, és hozzátenném ehhez, hogy nem csak a parlamentnek van joga ismerni ezeket az anyagokat, hanem Európa népeinek is, a bolgár népnek, a román népnek. Tehát nagyon szomorú ez számomra, hogy egyes tagállamok a Schengeni csatlakozást saját belügyi témának tekintik. Ez undorító, nagyon csúnya precedens, ez, és nem szabadna hagynunk, hogy ezt a vitát, tárgyalás sorozatot beszennyezze az ilyen hozzáállás. Ezért nagyon üdvözlöm azt, amit elmondott Kolhúr, mindent meg kell tennünk, amit csak lehet, hogy az eljárás tisztán menjen, elvek alapján zajoljon, valamennyi ország, valamennyi polgár számára egyenlő esélyeket teremtve. Недялчева аsszony. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да изразя своя... Köszönöm szépen, elnök úr. Coelho úrnak, az előadónak igazat adok. Az Európai Parlament hallanak most Nos, tehát szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért, hogy ilyen határozottan és világosan mutatta be a dolgok állását. Az általa javasolt stratégia támogatandó. Éppen ezért az állásfoglalásunkat Достатъчно е да погледнем в медиите и в България, и в Румъния, но и в останалите olyan információk alapján kell megtennünk, amelyek a rendelkezésünkre állnak. Egyébként csak spekulációk lesznek ezekről a kérdésekről, Bulgáriában és Romániában is, ami nyilván nem megengedhető, tehát itt összevisszaságot okoz a dolog megítélésében. És nyilvánvalóan megütközést is kelt az emberekben, csodálkozást, hogy nem kapnak pontos tájékoztatást a dolgok állásáról. Tehát hangsúlyozok még egyszer, a parlament és a tanács közötti kapcsolatok fontosak, az intézményközi együttműködés az első helyen áll, nem szabad elfelejtenünk, azonban az európai polgárok tájékoztatást várnak a dolgok állásáról és a tanácsnak a parlament jogállását figyelembe kell vennie. Köszönöm. Sógó. A néppárt koordinátoraként hangsúlyozni szeretném, hogy a néppárt támogatja Bulgária, Bulgária és Románia csatlakozását a Schengeni övezethez, és Kolho úr a frakció véleményét is képviseli. Ez tehát a frakció véleménye. Bauer asszony. Köszönöm, röviden szólok hozzá, Sógor úrhoz hasonlóan. Egyetértek Weber asszonynal abban, hogy ezt a, ennek a témának két oldala van, két dimenziója. Az egyik az érdemi dimenzió, erről most nem akarok beszélni. Erről már sokat vitáztunk. Számomra ez a helyzet eléggé hasonlatos ahhoz, mint amikor az új tagállamok utoljára 2007-ben csatlakoztak a Schengeni övezethez. Az zavaró ebben az egészben, hogy az információ nem jut el hozzánk a Lisszaboni szerződés ellenére sem, sőt kevesebbet kapunk, mint 2007-ben. Ez nagyon aggasztó, súlyos probléma. Úgy látom, hogy ennek sokféle oka lehet, és önnek elnök úr pedig bőven lehetne motivációja oka, hogy magyarázatot kérjen, mert a Libe bizottság most ugyanabban a helyzetben van, mint már sokszor, és szerintem önnek fel kéne lépnie, és Buzek elnök úrnak ugyancsak emiatt. Tehát felkérem önt és a koordinátorokat, hogy döntsék el, hogy ki kér majd a tanácstól magyarázatot erre a helyzetre. Mert várhatóan remélhetőleg ez az utolsó ilyen helyzet, még egyszer ezt nem engedhetjük meg magunknak, és ez komoly dolog. Ezt már elejétől fogva tisztázni kellett volna, hogy nekünk milyen információ jár. Ez nem az elnökségtől függ, hanem a tanács működésétől értem, és erről beszéltünk, és ki is tartunk emellett, eldöntöttük a koordinátorokkal, hogy az elnök felkéri az Európai Parlament elnökét, hogy parlamenti elnök szintjén szólítsa meg a tanácsot ebben az ügyben. Tavares úr kap szót. Well, uh, as briefly as possible, I am not... Röviden, én nem voltam ugyan shadow a folyamatban, de Cornelius kollégaval is együttműködtem, és a frakcióm nevében őt helyett is beszélek itt. Azt szeretném elmondani, hogy mindkét ügy egyformán fontos. Bulgária-Románia csatlakozásának elpolitizálása, és az azt követő, vagy hát ezzel kapcsolatos adat hozzáférési gond a két intézmény között. Mindkettő egyforma súlyjal ö, szerepel, esik alatba, és mind a kettőt nagyon komolyan, súlyosan meg kell fogalmazni kritikaként, ahogy ezt Coelho úr is javasolta, önnek elnök úr a bizottság nevében, hogy a tanács és a közvélemény lássa, hogy függetlenül a politikai párthovatartozástól valamennyi frakció ezt sérelmesnek tartja. És mögé áll Koelho úrnak. És annak is, hogy ezt a témát nem szabad politikai síkra terelni. Mr. Mr. Alvaro. Alvaro úr. Thank you very much, Chair. Um, just... Köszönöm szépen, elnök úr. Egészen röviden, mert egyetértek alapvetően Koljó úrral. Szerintem azt is meg kell jegyeznünk, hogy bár lehet, hogy nincsen annak egyértelmű jogi követelménye, hogy mikor lehet valaki Schengeni tag, vagy a rendőri együttműködés és bíró együttműködésbe mikor lehet belépni, de azért ezt ne felejt, nem, ez nem kizárható. Elnézést, Oroszországot mondok itt, Bulgária helyett, de tudom, elnézést. Kérem azért ne telefonálják rögtön Putyin úrnak. Tehát Románia és Bulgáriáról van szó. Egyértelműen ö, problémáról van itt szó, de ne felejtsük el, hogy a korrupciós index rendkívül magas ezekben az országokban, de azért Kobánál alacsonyabb. Ezeknél csak egyetlen országban súlyosabb helyzetben az EU-ban, ez Görögország. Mindkét országban tehát föl kell lépni a korrupció ellen, különösen a rendőri, illetve az igazságügyi területen. A két dolog valamilyen mértékben szerintem összefügg, Úgyhogy egy kicsit azért értem azokat, akik, akik kötik az ebet a karóhoz. Nyilván támogatni akarjuk, hogy ez a két tagállam legyen Schengeni tagállam, de ne felejtsük el azt sem, hogy milyen a korrupciós indexük mutatójuk. This good. Igen, akkor azt hiszem itt az ideje meghallgassuk a tanácsot, vagy Latford asszony kíván még szólni? Igen. Azt hittem rajta vagyok a listán. Egyetértek mindenkivel mindenben. Megköszönöm Carlosnak a munkát. Nagyon jól működött a memóriája, hogy volt már ilyen helyzet, és jó, hogy ezt most felidézte képviselőtársaink számára, hogy egy néhány évvel ezelőtt ez már megismétlődött, sőt most rosszabb a helyzet. De csak azt akartam elmondani, hogy most ugye összegyűjtjük ezeket a tapasztalatokat, ezeket a csatákat a tanácssal, a dokumentumokhoz való hozzáférésről, és az év végére a parlament Buzek úron keresztül egy, egy magasabb szinten, egy átfogó módon is felsorolhatná majd, hogy Lisszabon óta milyen problémák vannak hol, mikor, miért, milyen módon nem vesznek minket komolyan. Árvaró úr megjegyzéséhez fűzném hozzá, hogy ezt már elmondtam előbb is, hogy jogi értelemben az előcsatlakozási értékelés az együttműködési, együttműködési struktúrák által ellenőrzött területeken kívül másokról is szól, tehát a kettő értékelés nem ugyanolyan. Ugyanakkor a mechanizmus mégsem változott ennek megfelelően, és egy típusú ellenőrzés zajlik az új tagjelölt országokban, egy másik meg máshol, és nem lehet megújítani tűnik ezt új módszerekkel, de mi lenne, hogyha az új Schengeni ellenőrzési mechanizmus nem csak alapjogi kérdésekkel foglalkozna, hanem például a korrupció, a rossz igazgatás kérdéseivel is, mert valóban ez hozzátartozik a Schengeni térség biztonságos működtetéséhez, hogy ilyen gyengeségek nem rontják-e le a hatékonyságot. Tehát, minthogyha ezek nem kerülnének bele kellő súlyjal a Schengen előtti ellenőrzési mechanizmusra. Tehát visszatekintve a múltra, ezt érdemes lenne fölvenni ezeket a témet, témákat. Én már lezártam egyszer a felszólalók listáját, kérem a kollégákat, hogy értsék meg ezt, működjenek együtt sok javaslat elhangzott, de még új érveket mégsem hallottam Koalho úrhoz képest. Tehát eh, én meghallgatom Papanikoló úrat is, és még 30 másodpercben Marineszki úrat is, de jó lenne most már inkább szerintem a tanács véleményét meghallgatni. Egy nagyon rövid észrevétel, én is természetesen támogatom Koelho urat. valóban különleges kritériumokat kell megszabni, hogy hogyan lehet a Schengeni térségbe belépni, hogy Bulgária és Románia ezeket teljesíthesse. Ami a korrupciós mutatót illeti, nem csak Görögország gyengélkedik ez ügyben, hanem sok más ország is. Úgyhogy kérem, ne idézzék egyfolytában Görögországot. Hogyha bármilyen kérdésben Európában por- probléma alakul ki, miért mindig Görögországot fécézik ki? Okay, and, and, and you have omitted Mr. Alvaro Lapsus Lingue. <laughs> so. Elf. Eh, akkor Alvaro úr elszólását most tisztáztuk. Most Marinescu úrnak adom meg a szót. Vannak statisztikák, ezeket nyilván nem lehet kétségbe vonni. Nos, van arról statisztikai mutató, korrupciós mutató, hogy kiléphet be Schengenbe, vagy nem. Én nem azt mondom, hogy a együttműködési mechanizmust ne nyissuk meg, és ezeknek az ellenőrzését ne nyissuk meg, nem. Mi két, azt mondjuk, hogy ez két könyv dolog, a két dologról beszélhetünk párhuzamosan, de nincs a mechanizmus, illetve a Schengeni belépés között semmilyen kapcsolat. És Álvaro úr hadd mondjam el azt, hogy el kell kerülnünk azt, hogy nevetségesé váljunk. Hogyha azt mondjuk ki, hogy hogy magas szintű politikusokat, bírókat, nem tudom kiket tartóztatunk le korrupciós vágyakkal, és utána pedig azt mondjuk, hogy egész más embereket is le kellett tartani, akkor furcsa helyzet alakult ki. Luan úr, fél perce van. văd motive argumentate din partea Consiliului în ceea ce privește. Nos, nem tudom, hogy a tanácsnak van egyáltalán arra érve, hogy miért nem adja meg nekünk ezeket az információkat. Ismerjük a helyzetet, jó lenne, hogyha közvetlenül közölné velünk a tanács, hogy mi a helyzet. Az Európai Parlament nevében Buzek úr arra kell, hogy kérje a tanácsot, hogy indokolja megdöntését. A dokumentumokhoz mi hamarabb hozzá kell jutni, ami pedig az ellenőrzési mechanizmust illeti, ugye erről volt szó az imént, ez nem volt előfeltétele a Schengeni csatlakozásnak, hogyha ezt most kötjük ki, akkor menet közben változtatjuk meg a játékszabályokat, ez nem érvényes. Mr. Buzik. Elnök, meg fogjuk ezt tenni a Libe bizottság kérésére. Most pedig hallgassuk meg a tanácsot. A tanács képviselői a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a magyar, nevé, a magyar elnökség nevében szólalok most fel, és engedjék meg, hogy nagyon röviden egy gyors áttekintést nyújtsak önöknek a dokumentum hozzáférés kérdésében. Érkezett hozzánk egy megkeresés önöktől decemberre, ebben a lehető leggyorsabban Koreper elé vittük a kérdést, és a Koreper január 20-ai döntését követően 21-én a magyar állandó képviselő levélben jelezte önöknek, hogy a jelenlegi szabályok szerint mik a dokumentumokhoz való hozzáférés lehetőségei. Itt azt tudtuk felajánlani, hogy a szokásos eljárásnak megfelelően a tanács épületében hozzáférés biztosítunk önöknek, a LIBE elnökének, a koordinátoroknak és valamennyi jelentéstevőnek. Ez a javasolt megoldás nem elegítette ki önöket, ezért tovább kerestük a megoldást a tanács titkárságával együttműködésben. Újabb ajánlatot tettünk, sajnos ezt sem tudták elfogadni, arra hivatkozással, hogy egy horizontális megoldást jobbnak találnának. Ezt a kérést tiszteletben tartjuk, és dolgozni fogunk ezen. Szeretném értesíteni önöket, hogy a magyar elnökség dolgozik az átfogó megoldás kialakítása érdekében és ennek érdekében a jövő hét folyamán, tehát február 11-én a két főtitkár között egy egyeztetésre kerül sor a magyar állandó képviselő kezdeményezésére. Reméljük, hogy a kérdés ilyen úton kezelhető lesz, és folyamatosan tesszük az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy valamilyen megoldást találjunk az igényükre. Köszönöm. Thank you, thank you. I, uh, on behalf of the Libe Köszönjük a Libe Bizottság nevében. Köszönöm a tanács megszólalását. Engem egyébként a Magyar Állandó Képviselethez állandó kapcsolat fűz, és szeretném, hogyha tudnák, hogy a magyar elnökség a tanács magyar elnöksége keményen dolgozik ezen a témán, tehát ezt tudom, hogy, hogy meg akarják oldani a problémát, vagyis, hogy lojális együttműködés alakuljon ki a tanács és a parlament között, különösen az adatbeletekintés ügyében, a döntéshozás szempontjából releváns, releváns dokumentumok tekintetében. És ennek megvan a maga oka. Ugyanis tudnunk kell ezeket a tényeket ahhoz, hogy döntéseket tudjunk hozni, és véleményt tudjunk formálni. Tehát nagyra becsüljük a magyar elnökség erőfeszítéseit ennek érdekében, ezt nem, ebben nem kételkedünk, ha ennek tényleg lesz eredménye. Egyébként Kolyhó úr ugye most elmondta, hogy május másodikáig vagyunk hajlandók várni maximum, és eldöntöttük, hogy mindentől függetlenül nekünk megvan a, további stratégiánk, hogy majd a jelentést hogy írjuk meg. Attól függően, illetve függetlenül, hogy megkapjuk az anyagokat, vagy sem. Marinescu úr is elmondta, hogy hogy jobb lenne ha május előtt történne meg mindez, de még ha nem is történik meg, mi tudjuk, hogy mit akarunk. A roadmap-et Coelho úr ugye, amikor beszámolt a helyzetről, felvázolta. Van-e még megjegyzés? Érdemi megjegyzés? Leszeretném zárni a vitát 10 másodpercben még. A tanács megjegyzésére. Ez nem a főtitkárok ügye ezeket az intézményeket politikai vezetők vezetik, nem magas szintű ö, ö, alkalmazottak. Tehát ők csak szolgálnak minket, de erről politikai döntést kell szülni elnök ki szinten, az unió elnöke és a parlament elnöke szintjén. Éppen ezért kértük Buzek elnök urat arra, hogy lépjen föl. Tehát őt kérjük, hogy az egész parlament nevében fogalmazza meg ezeket a problémákat. Ez túlmutat egyébként a mi dossziénkon. Ez egy elvi kérdés, ami más területeken is gondotok az egyetértenek. A kollégák Kolha úr kívánt még utolsó szójogán megszólalni. Három szó, dolgot elmondanák még. még a tekintetben, hogy milyen eljárás kövessünk. Én is köszönöm a Magyar Elnökség erőfeszítéseit, hogy megoldják ezt a kérdést. Találkoztam a nagykövet úrral, az államtitkár úrral. Tudom, hogy a Magyar Elnökség dolgozik a megoldáson. Sok sikert kívánok ehhez. Ők most már tudhatják, hogy mi a parlament véleménye, tudják bizonyára eleve, hogy mi a tanács véleménye, tehát ebből csak lesz valami megoldás. Bízom ebben nem akarunk itt Machiavelli sta módon megfogalmazni semmit a szervezetek működése tekintetében, de furcsának találom azt, hogy a tanács főtitkára a magyar elnökséget nem is tájékoztatta időben arról, hogy már évekkel ezelőtt milyen együttműködés volt a tanács és a parlament között. Tehát úgy kezdték el a tárgyalásokat, hogy nem is tudták, hogy évekkel ezelőtt a tanács és parlament között már jobb volt ennél az együttműködés. Tehát miért nem tudja ezt a magyar elnökség, és miért nem tudja azt, hogy már milyen szinten betekintettünk eddig is, még viszont előtt is már a dokumentumokba. Intfelt asszony megszólalásával nagyjából egyetértek. Ő azt mondja, hogy minden dokumentumot teljesen nyilvánosságra kéne hozni. Ezzel azonban én sem értek egyet. Mert azt belátom, hogy a jelentések egy része, különösen a határbiztonság és egyéb belbiztonsági kérdések tekintetében valóban érzékeny téma, nem lenne bölcs az, ezeket a gyengeségeit a rendszernek nyilvánosságra hozni, hiszen ezzel egyesek visszaélnének. Tehát Szerintem igenis van, amit titkosítani kell. Én csak azt mondom, hogy ha vannak is a köz számára nem betekinthető anyagok, a parlamenti képviselők számára ezek is betekinthetők kell, hogy legyenek. És legalább annyi betekintésünk legyen a dolgokban, mint 2007-ben. Ha, hát minimum nem kevesebb, de ha lehet, akkor több dokumentumot szeretnénk látni. És ha jól értettem Sofit, Sofint Intfeldet, ha félreértettem volna, akkor elnézést kérek. Nem ezt, ha nem ezt mondta Szofi, akkor, akkor elnézést kérek. Akkor rosszul értettem. Utolsó sorban, pedig Marinesz úrra reflektálnék. Ha sikerül a feltételeket teljesíteni ahhoz, hogy ezek a jelentések jóval május másodika előtt eljussanak hozzánk, akkor ezt meg kell tenni akár márciusban, akár áprilisban, minél hamarabb történjen meg ez. Tehát nem azt mondjuk, hogy csak május másodika után adjuk ki jelentésünket, hanem azt mondjuk, hogy hamarabb is szívesen csak vagyunk ezt kiadni, csak nem vagyunk hajlandók május másodika után is még várni. Tehát ezzel nem azt mondjuk, hogy most mi lassítanak adjuk a folyamatot, ha holnap megkapjuk, akkor holnap után már mi megfogalmazzuk a saját véleményünket. Köszönöm szépen. Intfeld asszony, tisztázás jogán. Nyilván én sem azt mondtam, hogy minden részletet nyilvánosságra kell hozni, de a közvélemény tudomására kell hozni az általános tapasztalatokat. Úgy látom, hogy a tanács képviselői most jegyzetelnek, és Koelho úr utolsó megjegyzését remélem ugyancsak leírták. Akkor térjünk rá a nyolcas napi rendi pontra, amely az információs rendszerek ellen támadások kerethatározat hatályon kívül helyezése címet viseli. A téma előadója Mónika Holmeyer. This point in our agenda ez a napi rendi pont a 2005 per 222-ben egybe tanácsi kerethatározat hatályon kívüli helyezéséről szól. A javasolt szöveg büntető jogi jogalkotásról beszél, a 83-as szikre hivatkozva, az EU működésről szóló szerződés 83. cikkére, és a bizottság most először előadja nekünk a helyzetet, ezt aztán vita követi, hát miután meghallgattuk persze Holmájer asszonyt, öné a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan téma van most előttünk, amit vigyorogva azt kell, hogy mondjam, talán nem érdekel mindenkit, hiszen itt sokan mozognak kifelé a teremből, holott mindannyiunk bankszámláját érintheti ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes témakör. Az internetes oldalak elleni támadások kérdése, az információs rendszerek elleni támadások kérdése. A Wikileaks-et érintő vita megmutatta, hogy bankszámlák, pénzintézetek is érintve lehetnek, és masszív támadások indulnak nagyvállalatok ellen. Tehát teljesen nyilvánvalóvá vált ennek a problémának a fontossága, hogy csak egyetlen egy számot említsek, a saját tagállamomban, Németországban havonta egy millió új trójai ló támadja meg a hitelintézeteket, évente ezzel 20 millió euróra rugó kárt okoznak. A rendszerek jól működnek, de hát azért a 20 milliós kár ennek ellenére tetemes, függően attól, hogy kit érint. Hogyha egy botnetet, egy botrendszert akarunk vásárolni, ezt akár megtehetjük 250 euróért is, és ez lehetővé teszi, hogy az információs rendszerek ellen a jövőben akár növekedjen a támadások száma. Jó lenne, hogyha a bizottság javaslatot tenne, mert a cyber támadások elleni fellépést ezzel az irányelvel jobban tudnánk harmonizálni és javítani. Szeretnénk ezzel az európai szabályozást is harmonizálni, azonban szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy ez az irányelv csak a kezdet lehet nyilvánvaló, hogy egy egységes európai jogi keretet kell megalkotnunk, amelyben a jövőbeli, de már most látható problémákra is tekintettel vagyunk. Egy gyenge pont, például az cloud computing kérdése, de az államok által kezdeményezett, vagy az államok ellen, az állami szervek ellen kezdeményezett cyber támadások kérdése is gyakran látjuk, hogy nem csak állami eh, eh, infrastruktúrák ellen, hanem az államok által is eh, szerveződnek ilyen támadások. Aztán érintve vannak európai nagyvállalatok, vagy akár az Egyesült Államokon kívül más államok is. Jó lenne, hogyha a bizottság az első lépésekbe betekintést adna már. Van egy-két kritikus pont és kérdés is, amit megvitatnánk velük. Elnök úr, ön az előbb említette éppen, hogy a 83-as cikkel, cikkely eddig ugye arról szólt, hogy a minimális büntetési tételeket kell a igazságügyi és rendőri együttműködés keretében meghatároznunk büntető ügyekben. Ebben a szektorban erre mindenképpen szükség lesz erre. Örülök már előre a az árnyék előadókkal való találkozásnak és az együttműködésnek a bizottsággal az irányelv kidolgozásában. Now we hear from... <laughs> Köszönöm szépen, mondja németül az elnök. Most pedig a bizottságot hagyjuk, hallgatjuk meg. Jakub Boratinski úr, tessék. Uh, thank you very much, uh, Chair, for giving... Köszönöm szépen, elnök úr. pleasure that we could present. Nagyon örülünk annak, hogy előadhatjuk a bizottság javaslatát az információs rendszerek elleni támadásokról itt a Libe szakbizottságban. A bizottság első lépései ezek. A Lisszaboni szerződés 83. cikkének első bekezdése alapján tettük meg ezt a javaslatot, és ahogy ezt az előadó asszony előkelően megfogalmazta, olyan téma ez, amely nem áll távol tőlünk. Nap mint nap hallunk erről, még a sajtóban is. Az internet része mindennapi életünknek a kritikus infrastruktúrához tartozik, és függünk tőle. munkában is, alkalmazottként a vállalatok is függnek ettől, de természetesen a magánéletre, a családi életre is jellemző ez. a kiberbűnözés és kibertámadások előfordulása és megtörténte határokat nem ismer. Sőt, egyre terjed ez, és ez káros hatással van a gazdaságra, illetve az európai polgárokra is. Pontosan ezért van szükség arra, hogy közösen lépjenek fel a tagállamok, tehát európai szintű fellépésre van szükség, a kiberbűnözés különböző szakpolitikai dokumentumokban megjelenik, a Stockholmi programban például, de jelenleg a belbiztonsági stratégia a egy, öt prioritásának egyik ez, ezt a bizottság tavaly novemberben fogadta el. Láthatjuk, hogy ez a probléma egyre csak súlyosbodott az elmúlt években. Ez is okolja azt, hogy miért kellett, miért kellett ezzel a kérdéssel fog, fokozottan foglalkozni. Észtországot és Litvániát 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban megtámadták, és nagyon sok nagykövetséget is, több mint száz ilyen típusú intézményt ért kibertámadás különböző vírusokkal, illetve ipari létesítményeket is támadtak meg ilyen módon. Az Europol nemrégiben az első fenyegetettségi ellenzését adta ki az internetes bűnözésről, ez azt tartalmazza, hogy a bűnözők nem csak hekerek, hanem szervezett módon is történik ez, tehát a szervezett bűnözés is fellép ilyen módon. Aztán vannak olyan komputerrendszerek, amelyek távirányítással tudnak tömegesen támadni. Sokszor ennek a rendszernek magánemberek számítógépe is tudtukon kívül részét képezik. A keret megállapodás, vagy keret határozat 2005-ös, ezen alapul a mi javaslatunk, illetve 2008-ban keletkezett ennek a kerethatározatnak a végrehajtásáról szóló rendelet. Ez is kimondja azt, hogy ez az új jelenség egyre elterjedőben van. Sokszor egy, ö, e, e, sokszor párhuzamosan, tömegesen történnek ezek a támadások, ezek a távvezérelt ö, támadások. Eszközeink elég szegényesek ahhoz, hogy a kiberbűnözéssel megfelelően fölvegyük a harcot, ahhoz nagyon komoly nemzetközi, vagy legalább európai erőfeszítés kéne, közös erőfeszítés, és meggyőződésünk, hogy ennek a legmegfelelőbb formája az lenne, hogyha az Európa tanács a kiberbűnözésről szóló konferen- kiberbűnözésről szóló egyezményt aláíró felek összefognának. De miután fel akarunk mi is lépni valahogyan a bűnözés ellen, ezért is javasoljuk ezt. Ami a kerethatározatot illeti, szám, néhány dolgot hagy említsek. A hatos cikkek értelmében az illegális lehallgatás bűn cselekményé válik. Ez is konszisztensebbé teszi az egyezményt, az említett egyezményt. Ennek a cikknek az a célja, hogy a magánélethez való jogot, illetve az adatok védelmét biztosítsa, illetve a komputer adatbázisok integritását. Hetes cikk. Bűncselekmény olyan eszközök használata, mint ez a botnet, amit említettem, és egyéb hasonló eszközök használata is. Nem csak használatuk, hanem tulajdonlásuk, illetve velük való kereskedés is büntetendő. Maguk a bűnözők nem egyszerűen nem csak az bűnöző, aki a támadást végrehajtja, hanem azok is, akik kifejleszték az erre való szoftvereket, vagy ezeket árusítják, ezekkel kereskednek. Kilences cikk. Itt a büntethetőséget, illetve a büntetés mértékét növeljük, hiszen a kiberbűnözés egyre nagyobb fenyegetettséget jelent, de egyfajta politikai üzenet is ez. Tehát üldözni kell az ilyen típusú bűncselekményeket EU-s szinten. Egy évről két évre emeltük a minimális büntethetőséget. Tízes cikk. tízes cikkben két súlyosító körülményről olvashatnak. Az első arról szól, hogyha 3-tól 6. cikkben foglaltaknak, foglaltakat követik el botnetek használatával, tehát itt tömeges és párhuzamos támadásokról van szó, amelyek nagyértékűek. A második súlyosbító körülmény az lenne, amikor az elkövető valaki másnak a identitásával él vissza, és valaki más nevében követi el eme bűncselekményt, vagy bűncselekményeket. Ez egyfajta személyazonosság rablással felérhet, így is nevezhetnénk, de a személy azonosság eltulajdonítása egy sokkal tágabb kör. Úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk ebbe a, ebben a körben ezt tárgyalni, tehát a kiberbűnözésre korlátozódunk. 14-es cikk. Erre utalt a jelentéstevő is. Arról van itt szó, hogy az együttműködést szorosabbra kell fonni a tagállami rendőri szervek között, hiszen 8 órás választ kell, vagy reakciót kell kapni az összes megkeresésre. Egyébként sajnálatos módon az úgynevezett kontaktpontok nem működnek olyan hatékonyan, mint ahogy azt szeretnénk. Ezek non-stop kontaktpontok egyébként. Aztán 15-ös cikk. Ennek a célja az lenne, hogy statisztikai adataink lehess, le, legyenek összevethetőek Európa szerte. Az egyik legnagyobb hátrányunk az, hogy az Egyesült Államok beli adatokra kell támaszkodnunk, ebből kell kialakulnunk. Egész egyszerűen nincs megfelelő mennyiségű adatállományunk Európából. Ezt a folyamatot már elkezdtük, tehát közösen elfogadott mutatókat próbálunk összegyűjteni. Ezek lennének ennek az irányelvnek a legfontosabb elemei. Várjuk a konstruktív vitát az Európai Parlamenttel. A tanácsban már megkezdődött a vita. Reméljük ennek pozitív eredménye lesz, de ezt elmondhatom, hogy már most is látszik, hogy több tagállam tisztában van azzal, hogy a jelenlegi eszközöket mindenképpen fel kell frissíteni. De a szokásos aggályok most is felmerülnek, bizonyos tagállamok a büntetések mértékével kapcsolatban, illetve a különböző jogi definíciókkal kapcsolatban vonakodnak elfogadni a javaslatot, de intenzív vitákat, vitát folytatunk a tagállamokkal a tanácsban. Köszönöm szépen. Jó, Mr. Baratinsky, on behalf of the commission. Köszönjük a bizottság nevében ezt a beszámolót. Most képviselők szeretnének megszólalni. Először Álvaro úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és azért is köszönetet mondok, hogy egy cyber háborúval kapcsolatos konvenció elfogadása után tíz évvel végre a bizottság is cselekszik. Remélem, hogy itt egy konstruktív párbeszéd fog folyni, ezt a frakcióm nevében ígérhetem, és Holmeyer asszonyt támogatni fogjuk. Ebben reméljük, hogy segíteni fog a vita. Végig fontolnunk azonban, hogy megfelelően közelítjük-e meg a témát jó, legyenek büntetőjogi rendelkezések, azonban valaki, aki a Krimfélszigeten van, és ott egy botnetet működtet, az nyilván nem érdekli, hogy Európában hogyan büntetik ezt. Tehát nagyon sok olyan tagállam van, akik már a elektronikus adatforgalmat a büntető jogukban kezelik, és hát nyilván nem engedhetjük meg, hogy bizonyos országoknak a teljes elektronikus vagy hát számítógépes hálózatát meg bénítsa egy-egy ilyen támadás, és ezért csak egy-két éves büntetési tételt vezessünk be. 2007-ben Izlandban gyakorlatilag azt láthattuk, hogy képesek lettek volna emberek ezek egy egész ország hálózatát megbénítani, és nyilván ezeket az embereket nem fogja érdekelni, hogy egy vagy két éves büntetési tételt kapnak. Aztán kérdés az, hogy ki áll ezek mögött a támadások mögött az európai büntetőjognak nagy barátja vagyok, azonban úgy tűnik, hogy ez nem a megfelelő megoldási mód ebben az esetben. A második probléma, amit látok, az az, hogy hogy a információs rendszerek biztonságát nem csak olyan szempontból kell néznünk, ahogy most tesszük. Vannak az Wikileaksnek támogatói, vannak vállalatok, vannak eh, az amerikai kormány, mint szereplők, a cyber, vagyis hát a kiberbiztonság területén nincsenek meghatározott, pontosan azonosítható támadók. Sok támadást, amit itt látunk az Európai Unióban, kormányok indítottak, nem bűnszervezetek, még akkor sem, hogyha bizonyos eh, kormányokat akár bűnszervezetnek tekinthetünk. Tehát vannak eh, hackerek, szervezett eh, bűnözők, és vannak hatóságok, kormányok is, akik haszonélvezői a támogatásnak. Tehát az a kérdés, hogyan tudunk megelőzni, milyen lesz a prevenció nagyon jó, hogyha az adatvédelemről, adatbiztonságról gondolkodunk, az adatok bizalmasságáról, ez tökéletes, azonban hogyan tudunk előzetesen, preventív módon a védelemről gondoskodni. A Stuknet az egy külön eset, azt kell, hogy mondjam, irigykedve, ez egy olyan uh, script, uh, ami működteti a Stuxnetet, uh, ami megfoghatatlan. 5-6 embernek fél éves munkájába és nagyon sok pénzbe kerül, hogy megfejtse ezeket. Ezek gyakorlatilag fizikailag kerülnek be a rendszerbe, tehát fizikailag ott volt egy személy, aki ezeket betáplálta a rendszerbe. Tehát egyáltalán az a kérdés, hogy hogyan jut be valaki egy ilyen információs központba, hogy bejutassa oda a vírus. Hogyha megnézzük a elektromos, a vízellátási, vagy infrastruktúrás rendszereket, vagy a közlekedési rendszeres rendszereket itt Európában, vagy a, a, akár a vezetékes vagy mobil hálózatot, akkor itt erről a biztonságról van szó, tehát azt hiányolom a javaslatból, hogy hogyan tudunk itt Európában megfelelően együttműködni, hogyan tudjuk a felhasználókat ebbe belevonni, tehát van a hálózat és információs biztonsággal foglalkozó európai hatóság, talán őket is bele kéne vonni ebbe a kérdésbe. Aztán a NATO-nak is vannak tapasztalatai a támadásokkal kapcsolatban, például az észtországi esettel kapcsolatban, ők segítettek Észtországot talpra állítani. Tehát az információs rendszerek biztonsága fizikai és virtuális tényezőkön is múlik, a védekezési lehetőségeket nem csak a nem csak a bűnözőkkel szemben, hanem hatóság és kormányzati szervekkel szemben is biztosítani kell. Nagyon jó, amit látunk, de ez nem segít. Évekkel ezelőtt a bizottságnak volt egy közleménye, ami az interoperabilitásról szólt. Hogyha azt megfelelően szabályozunk, akkor tudunk egymással kommunikálni és akkor, nem, és akkor ugyanarról a témára nem kétféleképpen beszélünk. Tehát nem a represszív intézkedéseknél a történet másik végén kell elkezdeni a dolgot, hanem a fizikai és a virtuális integritását kell az adatrendszereknek biztosítani. szakemberekkel, ha szakemberekkel beszélünk, akkor azt látom, hogy nem arról beszélnek, hogy mi lesz, ha megtámadják Európát, hanem hanem arról beszélnek, hogy mikor fogják megtámadni Európát. Vannak olyanok, akik, akik az egészségügyi, az energia és a bankszektorban aggódnak a megfelelő védelem miatt, tehát tíz év telt el az Európa Tanács első konvenciója óta. Jó lenne, hogyha most már érdemi lépések történnének. Mr. Foss. Köszönjük, Foss úr. <clears throat> Köszönöm. És én is jónak találom ezt az eljárást, ami a bűnözést illeti. Helyes, ami elhangzott. És csatlakozom az előttem szólóhoz. <clears throat> Ugyanakkor kétféleképpen kell egyszerre elindulni. Van egy bűn tetőjogi aspektus, és az ilyen támadások elleni védelem kérdése és sokkal preventívebben kéne fellépni, szerintem, és emellett ráadásul ez a terület, ugye az internet globális eszköz, nyilvánvaló, hogy eleve a hálózatosodásról szól, tehát ezt nem lehet korlátozni. Még egy rövid megjegyzésem lenne. A jövő szempontjából szerintem fontos, lehet, hogy nem kell ezt most a jogi értelemben vita részének tekinteni, de a kiberbűnözés és a kiberháború, a phishing, a mobbing kérdése az interneten szerintem más kategória, mint amikor konkrétan államokat támadnak meg hackerek, vagy bank kirendszereket, vagy pénzügyi hálózatokat. Tehát definiálni kéne ezen bűncselekmények kategóriáit, mert eh, a NATO is most foglalkozik a kiberháború kérdésével, és ők például a bankok megtámadását tipikusan már katonai jellegű kihívásnak tekintik. Tehát jó lenne ezeket a definíciókat tisztázni. Danke. Mr. Mulder. Mulder úr. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Csak biztatni tudom a bizottságot, hogy amit leírtak, azt valósítsák meg. Valóban komoly kihívás, fenyegetés ez. Csak az a baj ezzel, hogy nem vagyok igazán optimista. Mert ugye azt látjuk, hogy a számítógépek egy év alatt elavulnak, annyira gyorsan változnak a, az események, a technológiai fejlődés. Ezzel lépést tudnak majd tartani? hiszen gyakran kell emiatt a szabályokat is megváltoztatni, de nem lenne szükség egy permanens mechanizmusra, amely folyamatosan változtatja a szabályokat a technológiai kihívások függvényében? Ez tényleg tömör volt. Nézzük akkor. Holmájer azt, hogy mit gondol mindezekről? Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak. Az ő állásfoglalásukért, vagy a dolgok bemutatásáért, és a, a szándékaik ismertetéseért, és szeretnék az árnyék előadóknak is köszönetet mondani azért, hogy gyakorlatilag a kérdéseknek a teljes spektrumát, amiről beszélünk kellene, azt itt felmutatták. Nyilvánvalóan te mindenféle kérdésbe bele tudsz uh, látni. Most annyira függünk a mai világban a hálózatoktól és azoknak a működőképességétől, hogy az talán még nem is tudatosult bennünk. Naponta használjuk ezeket a hálózatokat, és gyakorlatilag minden életünknek minden egyes szegletébe elérnek ezek a hálózatok. Éppen ezért, amit Alexander Alvaro mondott, a prevencióról, a megelőzésről, azt még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, a hetes szakaszban, ahol a elkövetés eszközeiről van szó, ott az hangzik el, hogy ezeknek az előállítása, ezeknek a szereknek az előállítása, rendelkezésre bocsátása, árusítása, megszerzése, az bűncselekménynek minősül. Nos, ezek itt fel vannak sorolva, azonban vannak olyan modern rendszerek, amilyenek például Tallinnban, vagy a bankok esetében előfordulnak. Ezek tesztelő rendszerek, ezeket először, ezek ugye tesztelik ezeket a támadásokat, mielőtt azonban ezt megtehetik, ezeket engedélyeztetni kell. Na most azt gondolom, hogy <laughs> mire az engedély megjön, addigra már ide múltá válnak ezek a dolgok, tehát jó lenne, hogy azok, akik a saját rendszerünk biztonsága érdekében teszt teszt támadásokat hajtanak védre, azokat kivegyük ebből a szabályozásból. E, nyilván itt a prevenció kérdése merül föl megint, tehát azok, akik hatékonyan már dolgoznak ma is a megoldáson, azokat ne zavarjuk a munkájukban, hanem támogassuk őket, másodszorban pedig arra is hangsúlyt kell fektetni, hogy már létező, kitűnő intézmények, amelyek az információs technológiai biztonsággal foglalkoznak, a legszorosabb együttműködésbe lesznek bevonva állami szervekkel, állami háttérintézményekkel, eh, annak érdekében, hogy még több legyen a biztonság. Azt gondolom, hogy még sokat fogunk erről a kérdésről vitatkozni. Most az első lépéseket tesszük csak meg, ezt tudjuk. A bizottság is tudja, hogy a dolgok elején állunk, kívülről is számtalan szakértő fogunk majd bevonni. Örülök már előre az eszmecserének, és el, fel fogom szólítani az árnyék előadókat, hogy jöjjünk össze, és egy időtervet fektessünk le, a lehetőséges tartalmakat határozzuk meg, és támogassuk a bizottságot a megfelelő jogi keret meg, meg alkotásában. Köszönöm. Well, Holmeyer. Holmeyer asszony az a benyomásom, hogyha nincs több megjegyzése senkinek, akkor ezzel lezárhatjuk a vitát. Esetleg még a bizottság képviselője megkíván szólalni? Igen. Thank you very much, uh, Mr. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok lényegre törő, törő észrevételt hallgattunk a képviselőktől azzal kapcsolatban, hogy de lehet fellépni a kiberbűnözés ellen. Amit előadtam, az alapvetően büntető jogi jogszabálynak néz ki, de a bizottság nem úgy gondolja, hogy egyfajta gyógyírrel mindent egy csapásra meg lehet oldani, nem. arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy nagyon komoly megelőző munkát folytatunk, tehát tudatosítani próbáljuk az európai polgárokat arról, hogy polgárokban azt, hogy hogyan lehet a kiberbűnözés ellen föllépni, hogyan lehet ezt megelőzni. Az Európol és a belügyi kérdések főigazgatója nagyon komolyan együttműködik, aztán a spanyol elnökség is aktív volt ebben a kérdésben. Az Európai Kiberbűnözési Központ felállításával kapcsolatban pedig megvalósíthatósági tanulmányt készítünk. Az ENISA az az ügynökség, amely a tagállamokat munkáját koordinálja, a kritikus infrastruktúrák, illetve a infrastruktúrák területén rendszerek területén. Nos, ezen irányelv keretein belül leginkább büntetőjogi kérdésekről beszélünk. Van még egy fontos dolog itt, amit el kell mondjak. A kiberbűnözést valójában két értelemben használjuk. Az egyik szűk értelemben vett jelentés, olyan kiberbűnözés ez, amelyet amelyet kizárólag online lehet elkövetni. De amikor phishingről vagy csalásról beszélünk, akkor ezeket hagyományos bűncselekményeknek nevezhetjük. Ezeket megkönnyíti az internet használata. A nigériai scamet, scam évtizedekig spam, spam évtizedekig működött, de szűk értelemben véve ez a spam nem tartozik a kiberbűnözés körébe. Aztán a különböző biztonsági rendszerek tesztelése. Nyilván a különböző internetbiztonsági intézményeknek vagy irodáknak megvan a szükséges jogosítvány ahhoz, hogy ezt teszteljék, minden ilyen rendszerhez jogosítvány kell. Elnök, köszönöm szépen, Boratyinszki úr, ezt a kis rövid beszámolót. Azt hiszem ez elég lesz most arra. Akkor talán haladjunk. Kilences napi pont következik, ha jól tudom, ez az utolsó igazi mai napi pontunk. Egységes piac az európaiak számára. Meghallgatjuk előadónkat, Wim van de Kamp urat, de úgy látom, hogy Fosszúr helyettesíti. Ez a napi rendi pont egy véleménytervezet megvitatása, megvitatása, melynek címe ismétlem az egységes piac az európaiak számára. Az IMCO szakbizottság kezdeményezésről van szó. Az IMCO egy saját kezdeményezési jelentést készít tehát, towards a Single Market Act témájában. Ebben 50 javaslat található, melyeknek az a célja, hogy az üzleti, munkaügyi és kereskedelmi kapcsolatainkat egymás között javítsuk, és aminek az a lényege, és ez a második fejezetben olvasható, hogy az európaiak az egységes piac középpontjában legyenek. Akkor most meghallgatjuk az előadó képviselőjét, helyettesítőjét, és aztán még lesz néhány percünk a vitára. Tessék, hosszú. Köszönöm szépen. Fandekamp úr nevében szeretnék elnézést kérni. Sajnos más elfoglaltsága volt, éppen ezért nem tud itt lenni, de ezt nagyon sajnálja. Megkért engem, hogy helyette ugorjak be és adjam elő az álláspontját. Ebben a tervezetben azt olvashatjuk, hogy öt pont említendő meg a témáról. Összességében az illetékes bizottságot, tehát a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Bizottságot arra kérjük, hogy a javaslatainkat vegye fel a végleges állásfoglalásába, és itt a saját bizottságunkban természetesen üdvözöljük, hogy hogy állást foglalnak az egységes piaccal kapcsolatban, azonban az előírásoknak a tagállami átültetése nagyon töredékesen, fragmentárisan zajlik, éppen ezért azt javasoljuk, hogy a tagállamok az átültetésnek, a megvalósításnak a folyamatát gyorsítsák fel. Másodszorban azt kérjük az európai, az európai tagállamoktól, hogy vonják be jobban az európai polgárokat a az egységes piaci bonyolult folyamatokba. Kérjük azt is a tagállamoktól, hogy hogy az átültetést gyorsan folytassák le, különösen ami a, az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos irányelvet illeti, ami ugye most fog elkészülni. Azt gondoljuk, hogy szükséges az annak értékelése, hogy az egyes egységes piacot érintő jogszabályoknak az átültetése hol áll, és ennek is segítenie kell majd az átültetést. Ötödik pont pedig az lenne, hogy a jövőben is figyelembe kell vennünk, hogy a jól kvalifikált migráns munkavállalóknak a beáramlása előnyös a vagy előnyös lehet az európai gazdaság számára, éppen ezért felszólítjuk a bizottságot, hogy további előre lépést mutasson ezen a téren fel a beáramlás, a menekült politika eh, területén, különösen aznak a csoportnak a területén, Eh, amely felelős a külső határok védelméért, és feladata megakadályozni az illegális bevándorlást. Tehát itt előírásokra van szükség. Szeretném kérni a kollégákat, hogy eh, jelezzenek vissza, illetve vessenek fel megbeszélendő problémákat, amelyeket figyelembe kell még vennünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Ford. Köszönjük, úr. A bizottság nevében Berzsi asszonyt kérem. Vagy más kíván szólni a bizottság részéről? Vagy elment? Berzsi asszony? Itt van. Hogy nyilvánuljon meg. Köszönöm szépen, csak eljárási dolgokra szeretném felhívni a figyelmet. Bárnyi biztos úr véleményét mondanám el ebben az ügyben. A bizottság az egységes piacra szóló jogalkotási javaslatot október 27-én nyújtotta be, február vége fele lesz a döntés, a február 7-én a Fárlemány épületben pedig konferencia zajlott ebben a témában. Szorosan együttműködünk az INKÓ bizottsággal is, a parlament INKÓ bizottságával és más bizottságokkal is, akiknek ebben véleménynyújtási igénye van. A legfontosabb számunkra az, hogy az intézkedéseket sorba rakjuk fontosság szerint. A végleges szöveget hamarosan meg tudjuk így szülni. Azt remélem, hogy tavasszal ez már nyilvánosságra kerülhet majd. Köszönjük a bizottság nevében a túlélők közül, akik itt halálosan fáradtan és majdnem alva ülnek még, ki kíván megszólalni? A túlélésről valamit. Az egységes belső piac szívében van a szolgáltatási piac. Balkenstein úrnak volt ugyebár egyszerűsítési javaslata, hogy európaizálja ezt a szolgáltatási ágazatot. Nem tudom, hogy nem kellene most a bizottságot ösztönözni arra, hogy ezen a területen aktívabb legyen, mert az a benyomásom, hogy ez a szempont most egy kicsit elfelejtődött. A következő hetekben tanulmányozni fogom ezt a témát, és önöknek is ezt javaslom. Köszönjük, Mulder úr. Ha nincs több megjegyzés, vagy Fossz esetleg még. Köszönöm szépen Mulder úrnak a megjegyzéseit. Nyilvánvalóan ez egy, egyike azonnak a pontoknak, amelyeket ki kell emelnünk hangsúlyosan, ö, idéző jelben. Csak véleményadók vagyunk egy másik bizottság jelentésével kapcsolatban, ezért abból indulok ki, már amennyire rá tudom tekinteni a dolgot, hogy az, amit ön mondott, az, az meg fog jelenni a másik bizottság munkájában is, tehát itt a mi, de ettől függetlenül a mi munkánk keretében is erre ki fogunk térni. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm Fosszúr. A bizottság semmit nem kíván hozzátenni, úgy látom. Köszönjük, köszönjük, hálása. Most már csak az egyéb kérdés kérdések vannak. Nos, a módosítások előterjesztésének határideje egy szerdai nap, február 9-e, jövő héten, déli 12 óra. Február 28-án szavazunk itt a szakbizottságban, az IMKO-ban pedig március 7-ére tervezik az erről szóló szavazást. Egységes piacról van szó. Hosszúnak még van valami mondandója? Hinsichtlich az, ami a napokat, tehát az ülésnapokat illeti ezzel kapcsolatban, a március 14-ét, elnézést, a február 14-ét és március 15-ét szeretném javasolni a frakcióm nevében. Tudom, mennyire nehéz egy időtervet összeállítani. Másrésztről ugyanakkor mi képviselők is hamar eltervezzük előre az egész évet, éppen ezért viszonylag nehéz ilyen bizottsági ülésekre megfelelő időpontot találni. Ezen túlmenően az ellen szólnék, hogy egyre inkább áttérünk arra, hogy ezeket a bizottsági üléseket Strasbourgban tartjuk. Hát azt gondolom, ezeket Brüsszelre kellene inkább időzítenünk. Hogyha március 17-ét nézem, akkor délután ugyan az lesz majd a jelenléti szint, mint most. Azt, ahogy látom, itt talán még hárman vagyunk képviselők. Azt gondolom mégiscsak azonban, hogy a témák miatt megfelelően kellene időzíteni az üléseket olyan időpont, pontokra, amikor már nincsen vita. Ez talán gyümölcsöző lenne. Nyilván a dolog eldöntése szempontjából gyümölcsöző, ha minél kevesebben vannak itt, de a mégis olyan időpontokat kellene találni, amikor többen jelen vannak. See the point, Mr. Foss. Értem én önt, Foss úr. Engem magamat is aggaszt a helyzet. E, túlságosan sűrű a libe munkarendje. A héten is három ülésünk volt. Csak ezen az egy héten. Mi vagyunk az egyetlen olyan szakbizottság, akinek folyton rendkívül ülései is vannak, és Strasbourgban is mi is észleljük, hogy túl sok a munkánk, de figyelembe vesszük azért az ön javaslatát. De Dekampúr és a frakció nevében mondja ezt, írásban fogunk válaszolni, mert attól félünk, hogy gondot jelent majd a dátumok megváltoztatása, hiszen az IMCO-val összhangban kell valahogyan szavaznunk, ők március 7-én szavaznak. Számunkra tehát az utolsó lehetőség a szavazásra Tehát csak úgy van értelme annak, hogy mi még a véleményünkről szavazzunk, hogyha azt megtesszük február 28-án. Azért megvizsgáljuk a kérdést, és írásban értesítjük a válaszról. Még egyszer elmondom azt, hogy nehéz hetünk volt, Nincsen egyéb kérdés, ez a tízes napi rendi pont volt. 11. pont, következő ülések időpontja február 14-e, 4-8-tól 9-ig, Strasbourgban, ez egy rendkívül ülés. Látják? Strasbourg héten ülésezünk. Aztán február 28-a, délután 3 órától fél hétig, ez Brüsszelben lesz, ez egy kiegészítő ülés, amit még meg kell erősítenünk, aztán március 16-a, miután 3 órától fél hétig, ez is brüsszeli székhelyjel, és március 17-én egész napos ülés, tehát 9-től fél egyig és 3-tól fél hétig szintén Brüsszelbe. Már ennyit megköszönöm a munkájukat. Megköszönjük a két túlélő itt létét. Mindenkinek kellemes hétvégét viszlát! Sure,